Okay, colleagues, can I bring the meeting to all? Kedves kollégák, akkor kezdjük el az ülést. Kérdezem, hogy elfogadhatjuk-e a napi rendtervezetet. Köszönöm szépen. Következő a 2013. január 21 22 i ülések jegyzőkönyvek elfogadása. Ha nincs ellenvetés, akkor ezeket is elfogadottnak tekintjük. Köszönöm szépen. Harmadik, beszámoló a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló háromoldalú egyeztetésről. Ez az én jelentésem a 70-es cikknek megfelelően szeretnék akkor beszámolni arról, hogy mi történt az ír elnökség alatt az első három oldalú egyeztetésről. Január 30-án került erre sor, a parlament tárgyaló csoportja jelenlétében én magam, mint előadó, és az árnyékjelentés készítők vettek részt ezen. Ezen kívül a bizottság is részt vett, Karamicos úr képviseltében. Emlékeztetni szeretném a képviselőket arról, hogy arról van szó, hogy a 2006-os szabályokat belevegyük az irányelvbe, amely a kikötő szerint illetékes államra vonatkozik. Nagyon sok mindent meg kell vizsgálni az EU-n belül, a kikötőkben, és a 2006-os tengerészeti egyezmény augusztusban lejár ebben az évben, úgyhogy nyilván jó lenne, hogyha megerősítenénk ezt az egyezményt, mégpedig minél előbb. A három oda egyeztetés során széles körű tárgyalást folytattunk két vitáspontról, amelyek a legvitásabbak voltak. Az egyik a nem ratifikálási kérdés volt. A két kérdésben a tanács elég messze van még tőlünk. Ami a nem ratifikációt illeti, a tanács nem támogat semmiféle további ellenőrzést a kikötő szerinti államból érkező hajók vonatkozásában, amely nem ratifikált a nemzetközi egyezményben. A mi bizottságunk álláspontja az, hogy támogatjuk ezeket az ellenőrzéseket. Az általános elképzelés ugyanis az, hogy hasznos eszköz lenne hogy a nem megfelelő szállítást kiküszöböljük, és az iparágat támogassuk. A másik kérdésben a garanciákat támogatjuk, amelyek a bizottsági javaslatban találhatók. Nevezetesen, hogy az ellenőrzésre vonatkozó irányév nem visszalépést jelentene a foglalkoztatottság és a szociális jogok területén. Ez utóbbi kérdésben az irányőrség kompromisszumot fogalmazott meg, és úgy éreztük, hogy ez foglalkozik aggájainkkal. Az elkövetkezendő hetek során további tárgyalásokra kerül sor, hogy lássuk, hogy hogyan tovább ebben a kérdésben. Több egyéb kérdés is megvitatásra került az ülés során, például további kompromisszumok, amelyeket az elnökség javasolt. Üdvözlöm azt a kompromisszumot, amely a tengerészekre vonatkozó titkosság védelmét illeti, akik panaszt tesznek. Február 17-én a további tárgyalások során folytatni kívánjuk az írelnökséggel a tárgyalásokat. Most még nem tudom azt állítani, hogy végső megállapodás születik azon az ülésen, de mindesetre legalábbis reméljük, hogy valami előrelépésre sor kerül. Nos, ennyit szerettem volna elmondani ebben a témában. Van-e valakinek kérdése vagy megjegyzése? Ha nincs, akkor szeretném, hogyha áttérnénk a következő ülésre Gros úr módosító indítványairól lesz szó, parancsoljon. Vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, wir haben Ihnen Eh, voor het uitstekende werk en de snelheid waarmee hij heeft gewerkt. Ehm, szeretnék köszönetet mondani, különösen azért, hogy ilyen gyorsan végezte az előadó munkáját, és úgy gondolom, hogy az eredmény olyan, amit biztos, hogy eh, mi a mi frakciónk támogatni tud. Persze korlátozott a szerepünk, csak azt kell kimondanunk, hogy vajon belemegyünk-e abba, hogy az órát leállítsuk egy évre, tehát ezt a jogszabályt alkalmazunk-e egy évig vagy sem. Azt gondolom, hogy ezt kell tennünk, mert ez bizonyos értelemben az ICAO felé egy nyitást jelent és globális szinten lehetséges megoldást találni azért, hogy megfelelő módon járuljon hozzá a repülésügy a globális felmelegedés elleni küzdelemhez, de ugyanakkor ez egy nyomásgyakorlási lehetőséget jelent, hogyha leállítjuk az órát, és ezt ki kell használnunk, mert tulajdonképpen Európában és másod sem fog senki semmit nyerni egy konfrontációból, tehát ez egy köztes, köz, <clears throat> középutas megoldás. Persze szeptemberben majd ellenőriznünk kell, hogy a helyzet hogy alakult, értékelnünk kell, hogy mit tegyünk, és majd akkor abban a szakaszban eldöntjük, hogy hogy lépünk tovább. Van itt egy dolog, amit szeretnék kifejezni, és arra kérem a jelentéstevőt, hogy az álláspontját a 22-es és 13-as módosítókkal kapcsolatban tegye megfontolás tárgyává. Svájccal kapcsolatos ez, és ez szerepelt a bizottsági javaslatban, tehát úgy gondolja a jelentéstevő, hogy ez nem igazán helyén való, tehát nem hiszem, hogy Svájc egy bármilyen harmadik ország, hanem egy különleges helyzetet jelent, mert tulajdonképpen mindenféle társulási megállapodások révén kapcsolódik Svájc az Európai Unióhoz, és ugyanakkor a közlekedésre vonatkozó szabályokat is vállalta tehát rokon szenvezünk svájci barátainkkal, ők gyakran többet tesznek, mint néhány tagállam az ügy érdekében. Azt gondolom tehát, hogy helyén való, hogyha egy ország Európa közepén hát nem igazán ugyan abba az irányba tesz lépéseket, mint a szomszédjai. Más um, es ist so, dass wir ja Zunächst mal für Frau Lichtenberg. Köszönöm a szót. A Lichtenberger asszony nevében is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Nos, ami Svájcot illeti, hát majd meglátjuk, hogy készek-e csatlakozni hozzánk. Ebben az esetben nyilvánvalóan befogadjuk őket. Ha azt mondják, hogy nem, hát nem kényszeríthetjük őket erre. Támogatjuk a kompromisszumos módosítókat, de nyilvánvaló, hogyha nincs változás, a kívánt szinten, akkor meg kell vizsgálnunk, amikor majd hatályba lép. Nos, amikor majd bizonyos díjakat, árakat akarunk bevezetni, akkor meglátjuk, hogy akarjuk-e, akarják-e majd ezeket alkalmazni az oroszok nem Szibériában. Hát nyilván borzasztó következményekkel járhat ez, de hát nem tehetünk semmit. Mi fair versenyt akarunk a különböző közlekedési eszközök között. Az én saját tapasztalatom alapján azt tudom elmondani, az amerikaiak, a kínaiak és az oroszok ellenzik. Ugyanis attól tartanak, hogy olyan kibocsátási rendszer lesz a repülőgépek terén, amely hasonló lesz a következők során a hajózásban, és persze azt mondják, hogy ez így nem működik. Aztán van egy B-terv is, hogyha meg tudunk állapodni az EU-n belül, akkor talán be lehet vezetni egy kerozin adót más országokban, más államokban, 500 millió állampolgár van itt az Európai Unióban, az óriási piac. Aztán ott van a Csikágói Egyezmény, amelynek értelmében elképzelhető ez, csak arra kell vigyáznunk, hogy a repülőgépben levő kerozint ne, ne adózzuk. De mivel az EU-ban nagyon sok ö, repülőgép, repülőtársaság van, nagyon sok országba járnak, Ugye mindenki tudja, hogy milyen számokban beszélünk a kerozin adó vonatkozásában. Ha a világ nem mozdul, akkor nekünk kell itt az első lépést megtenni az EU-n belül. De világméretű szabályt nem hozhatunk addig, amíg nem kerül ez ilyen szintre. Senki nem teszi meg az első lépést. Szerintem nekünk kellene és már épp eleget késekedtünk, sok mindenről maradtunk le, mint EU, ezt láthattuk már az éghalatról folyó vitában is. Nem hiszem, hogy ott nagyon jó számokat érhettünk el, és már ott is kedvezőtlen helyzetbe kerültünk, ezért köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Matthewnek és a megjegyzéseket, tehát ahol nagyon erőteljesen egyetértünk a versenyel kapcsolatos, tehát itt a stopping the clock elvét érvényesítjük, tehát megállítjuk az órát, de nem minden repülőjáratra, tehát fontos tudni ezt, hogy ez mennyire helyén való, hogyha az EU-n belüli járatokra nem vonatkozik ez az óra leállítás. Itt van néhány módosító, amivel kapcsolatban biztos, hogy nem nyújtunk támogatást, melyeket a kollégák elutasítottak, például az emisszió, a kibocsátás kereskedésből származó bevétel összefüggésben, amikor ez az irányév megjelent, akkor ez nagyon jó dolog volt, de itt hát vállalatokról beszélünk, nem igazán jótékonykodás jellemző ebben a szférában, és tulajdonképpen a kutatáshoz térnénk vissza, hogyha ezt az utat választanánk, de nem igazán jár ez az ajándék nekünk, is. bizonyos mértékig aggaszt bennünket, majd az is, hogy mi történik az év elteltével, az ICAO-val, és ahogy Meister asszony mondta, nagyon jó megbeszéléseket folytattunk az amerikai barátainkkal a múlt héten. És tudják, ez senki számára nem egyszerű kérdés de azt gondolom, hogy ö, igazság szerint még mindig van itt egy kérdés, és az amerikaiak velünk ö, egyet értettek, hogy itt nem csak piac alapú intézkedésekről van szó, tehát ahogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, például az egységes ö, íg volt a single sky kérdése, ugyanakkor bizonyos technológiai kérdések, ö, illetve operatív változások, és az egész ö, kérdés ö, a ö, kibocsátás, ö, kereskedés ö, kérdése a egész repülésügy tekintetében. Ezt úgy tekintettük, hogy hát ez eh, valami eh, eh, csodaszer, ami mindenre alkalmazható, de hát ez nem igazán így van. És végül itt van a bizottság felé az utolsó kérdés, hogy mi történik az év végével. Tehát ha nincs változás, mi történik, mert az nagyon érdekes lenne, és tulajdonképpen az első kérdéshez vezet ez vissza, amit a jelent jelentéstevő tett, tehát az EU-n belüli és régiók, térségek közötti járatok versenyét tekintve. Köszönöm szépen. Libella. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je tenais... Köszönöm, elnök úr. Először is támogatni szeretném az Európai Bizottság jelentést, amelynek le, ö, keretén belül sikerül majd a vitát rendezni a harmadik országokkal. Nos, ez a derogáció pozitív, alapvetően azonban az alkalmazása nem egészen egyértelmű, és szeretném tudni, hogy az Európai Bizottságnak mi az álláspontja ezen a téren. 2012 második fél évében csak az Európán belüli járatokra vonatkozik az LTS. E De mi a helyzet a korábbi jogszabályjal, amelyet korábban megszavaztuk? Hogyan értelmezzük ezt a jelentést? A kvóták az alkalmazás és nem a vásárlásra vonatkoznak. Néhány hónappal ezelőtt mi jogalkotók engedélyeztük az európai cégeknek, hogy 15%-ig hiteleket alkalmazzanak. Ez az összjáratra vonatkozik, legyen az közösségen belüli vagy azon túli. Ma megváltoztatjuk itt a játékszabályokat, mert ezeket a krediteket csak az Európán belüli járatokra alkalmazhatják. Most akkor mi a helyzet azokkal a cégekkel, amelyek bíztak bennünk az Európai Bizottságban? Mondhatjuk azt, hogy ó, oké, tisztában tartották eddig a játékszabályokat, de köszönjük, most változtatunk, ez veszteséget jelent nekik. Tényleg ezt az üzenetet akarjuk közvetíteni? És hát azt mondtam, hogy teljes veszteség, mert ugye csak 2015-ig lehet felhasználni ezt a lehetőséget, de mivel 2013-15 között változik a plafon, nem 1,5%-os értékváltoztatással segítünk ezeknek a cégeknek, azért, mert megváltozott közben a jogszabály. Ugyan piaci szabályok érvényesülnek, és lehet, hogy nem jól dönt az, aki a jogszabályokat tiszteletbe tartja. Nekünk, jogalkotóknak tényleg föl kell lépnünk azokkal szemben, akik a bizalmukat velünk, velünk helyezték. Ezért fogalmaztam meg a módosítót. Nem egy-egy cégre vonatkozik. Célja az, hogy ne azokat büntessük, akik a játékszabályokat tiszteletbe tartották. Úgyhogy kérem támogassák ezt a módosítót, amely szerintem a józan ész diktálta megoldás. Köszönöm. Mrs. Lichtenberger.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 Köszönöm szépen, Bartam asszony. Tehát eh, az első négy betű az jó volt, az utolsó hárommal volt nagy nehézségem, tehát most eh, vissza eh, térünk az északi klímához a földközi tenger térségétől, és most egy kérdés. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az átfogó választ a bizottság részéről, de még mindig nem kaptunk választ, mi történik. Tehát mi fog történni, hogyha a folyamat végén, az év végén, amikor mindenki megfelel akkor is, tehát itt ülünk, nem vagyunk ostobák, tehát vannak bizonyos harmadik országok, amelyek hoztak olyan törvényeket, és a vállalataiknak elmondták, hogy tulajdonképpen az EU és az EU ETS-ével megfelelést kell tanúsítani. Tehát mit fognak tenni, hogyha a harmadik országok még mindig nem készek arra, hogy az év végén, tehát akkor sem hajlandók arra, hogy megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak elnézést. kinek? elnök úr, talán nem voltam teljesen világos. Tehát mindenféleképpen világosan szólt az előbb is, de Bertram asszonyt szólítom, akkor megkérdezem, hogy szeretném most válaszolni a kérdésre. Nagyon röviden tehát hogyha nem történik derogáció a törvény <clears throat> erejével, a mi derogációnk az csak egyetlen egy évre szól, és pont. Azt gondolom, hogy itt a lényeg az nem is ezen áll, vagy Bökönkrós úr, köszönöm szépen. möchte auf die Schweiz folgen. Köszönöm elnök úr a megjegyzéseit. Nos, Svájcról a következőket szeretném elmondani. Véleményem szerint a bizottságra kell bíznunk, hogy ez a megfelelő keret-e, avagy sem, valamilyen megállapodás vonatkozásában. Nos, nem hiszem, hogy a jelentéseinkbe a tárgyalások eredményét fel kellene tüntetni, mert nem föltétlenül mindig tudjuk előre az eredményt. Ami a 22-es és 30-as módosító indítványokat illeti, én azt javasolnám, hogy szavazzunk mellette. Másodszorban, mint bizottságnak, nyilván nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk mindenféle utólagos értékelésnek az időszak lejárta után, és nyilván a piac torzító elemekre akarunk koncentrálni. Legalábbis szerintem így kellene eljárnunk. Aztán persze ott van a nemzetközi kreditek teljes körű aspektusa. Nyilván attól függ, milyen helyzet alakul ki, de a bizottság nyilván alkalmazkodhat, jövőről, évről van szó, tudom, hogy nem sok ö, ö, légitársaságnak van ilyen lehetősége, de az egyik kollega teljesen jogosan rámutatott arra, hogy ha van, aki nem hajlandó megfelelni az új jogszabályoknak, azt majd büntetünk. Akik, akik meg igen, azok meg valamilyen módon ö, kapnak valamilyen ö, jó értékelést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Holnap szavazunk. Minden esetre az MV-vel kapcsolatban egyeztetnünk kell. Köszönöm szépen. Akkor most lezárom az ülést, és a koordinátorok 5 órakor találkoznak. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy a holnap a jóváhagyott napi rendértelmében kerül sor az EASA igazgatójával lefolytatott eszmecserére, úgyhogy kérem, 10 órakor legyenek itt. Ezen kívül Kallász úr is jön, hogy a negyedik vasúti csomagot ö, ismertesse. 5 órakor tehát folytatjuk a koordinátorokkal. Köszönöm szépen!